All right, then we can Good morning, colleagues. We've all received the agenda for today's meeting. If there are no comments, we can uh, adopt this without... Kedves kollégák, a napi rendet el tudjuk fogadni, azt hiszem változtatás nélkül. A tolmácsolás 18 nyelven elérhető, az ülést pedig közvetítjük az interneten, szokás szerint és a dokumentumokat elektronikus formában elküldtük a kollégáknak. Nagyon fontos az, hogy elfogadjuk számos ülésnek a mm, jegyzőkönyvét, november 24, november 28, december 1 és december 5-i ülésekről van szó. Hogyha nincsenek megjegyzések ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Akkor kezdhetjük a vitát. A jelentés tervezetet decemberben lezártuk. Ez három részből áll a fő részre nem lehet módosító javaslatokat benyújtani, az állásfoglalás tervezetre e, lehet egy módosításokat benyújtani, illetve az ajánlás tervezetre is be lehet nyújtani módosító javaslatokat a szakbizottságban és a plenárison. Természetesen e, egyes e, további bizonyítékok megszerzése esetén lehet aktualizálni ezt a jelentést. Egy óra, 15 percünk van erre a vitára, és megadom a szót először a jelentéstevőnek, Giszke úrnak. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőt. Nyilván a kollégáknak, mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért a e, frakcióban. Természetesen különböző eh, interpretációs lehetőségek vannak, úgyhogy a leíró résznél egy kompromisszumra tudtunk jutni, ami mindenki számára elfogadható. Szeretnék kifejezetten köszönetet mondani Germán Gerbrandi kollégámnak és az árnyékjelentéstevőknek is a többi frakcióból. A titkárság, hadd mondjam el, kiváló munkát végzett, és segített nekünk a tárgyalási folyamat során. Ezt a konszultatív együttműködési munkát szeretném folytatni. Mindenkinek lehetősége van a következtetéseit és a javaslatait benyújtani. A néppárt részéről a következőképpen néz ki a helyzet. A következő központi legfontosabb témákat szeretném említeni. Nyilván a meghallgatás során nem arra jutottunk, hogy csak és kizárólag az Európai Bizottság lenne a hibás. A médiában, az újságokban azt olvashattuk, hogy a laborban mért nitrogénoxid mérti, szintek és a közlekedésben való kibocsátás között nagy különbség van, ez nem új ez az információ, de nagyon nehéz megérteni azt, hogy miért olyan nehéz új RDE teszt eljárás megoldásokat kifejleszteni. A meghallgatás azt is megmutatta, hogy nem csak a bizottság, nem egyedül a bizottság felelős a problémáért, az EDE e a használatát ezt folyamatosan támogatta, és folyamatosan utalt arra, hogy hogy az információt rendelkezésre kell bocsátani, hogyha illegális szoftvert használ valamelyik autógyár. A tagállamok munkája, munkáját optimalizálni kell, főleg az a tagállam, amely a amely a, a használatba vételért felel, ahol a típus sor került, hogyha itt illegális üzemek gyanúja merül fel, mégis a hatóságoknak meg van kötve a keze, és az európai belső piacon nyugodtan lehet kereskedni az autó, a gépjárművel. Tehát itt bizony nagyon sok mindenen lehet javítani, a típus jóváhagyáson, az ellenőrzésen, a megfelelő jogszabályi tervezetek már az asztalon vannak, a belső piaci bizottságot kell támogatnunk, amely illetékes ebben a témában. Végül pedig engedjék meg, hogy néhány szót hadd mondjak a dízel technológia jövőjét illetően. Egy olyan technológiáról van szó, amely kifejezetten elterjedt Európában, amely az európai klímapolitikában a klímaváltozás elleni harc része kellene, hogy legyen. A meghallgatás <clears throat> megmutatta, hogy a dízel alacsony széndiokszid kibocsátással rendelkezik, hogyha megfelelően használják a meglévő kipufogó gáz tisztítási technológiákat, akkor azonban, a jöv... hogyha ezeket megfelelően használják, akkor a jövőben az alacsony kén kibocsátást is, kén-dioxid kibocsátást is el lehet érni. Az, hogy a technikailag ez lehetséges, ez már jó hír. Még egyszer köszönöm a jó, kiváló együttműködést, és remélem, hogy ezt a konstruktív folyamatot ugyanilyen hangulatban tudjuk majd folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom a szót a másik raportőrnek, Ebrandi úrnak. Start by, by also thank Köszönöm szépen, elnök úr. Én is hadd köszönjem meg Jens Gízekének a munkáját, de Pablo Zelbának is, az elődjének. Mindannyian tudjuk, hogy amikor szavaztunk ennek a szakbizottságnak a létrehozásáról, akkor különböző oldalakról, különböző tapasztalatokkal, hátterekkel érkeztünk eh, ide, de nagyon jó volt az együttműködés eh, közöttünk, és nagyon eh, örülök annak, hogy nagyon elégedettek lehetünk ezzel a jelentéssel. Azt hiszem, hogy egy kifejezetten ütőképes, érdemi és meggyőző jelentést tudtunk készíteni. Emellett szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, főleg azért, hogy az érdemi részben kiváló volt az együttműködés. Meg kellett állapodnunk abban, hogy ez nem módosítható, még szakbizottságban sem, úgyhogy azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőknek a az együttműködő szelleme nagyon nagy segítségünkre volt. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos, és a szakbizottságban nagyon koherens módon folyt az együttműködés. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk előrelépni a módosítható részeken. Jens már említett néhány dolgot, nagyon sok dokumentumot megvizsgáltunk, e-mail, levelezést, stb. És természetesen a meghallgatásokon is számos információ felmerült, ez volt a jelentésnek az alapja, amiről szól a ma délelőtti vita. Azt hiszem, hogy a következtetések eléggé, hát fejbevágtak mindenkit az Európai Bizottsággal kapcsolatban, és ennél is inkább a, tagállamokkal kapcsolatban. Ha egy következtetést vonhatok le, az az, hogy az a rendszer, amit létrehoztunk az autók jóváhagyásával kapcsolatban Európában, ez nem működött. Tehát a típus jóváhagyási rendszer az nem működött megfelelően. Ez sajnos a az illetékességek, hatáskörök megosztása európai és nemzeti szint között nem működött megfelelően, úgyhogy nagyon fontos, hogy megváltoztassuk a jelenti, jelenlegi rendszert, ezen dolgozik az IMCO szakbizottság, ami a jelentést tartalmát illeti, érdemi részét illeti. Ezt már um, karácsony előtt közzétettük, úgyhogy nyilván mindenki el tudta uh, olvasni. Nem féltünk attól, hogy megnevezzünk bizonyos tagállamokat, amelyek kifejezetten, kifejezetten negatív szerepet játszottak, például a gépjárművek műszaki bizottságában, vagy negatív szerepet játszottak az RDE tesztek lefolytatásában, vagy ezeknek a halogatásában és az Európai Bizottságot is felelősségre kell vonni, mert ő tett, ők tették lehetővé azt, hogy ennyire késleltessék a tagállamok az erdélye teszteket. A végrehajtás nagyon rossz volt a tagállamokban, ezt mind a jelentésben el lehet olvasni. Mind egyéni, mind frakciós szinten gondolom felmerülnek módosítási javaslatok. Én módosítási javaslatok nélkül is el tudnám fogadni ezt a jelentést, de nyilván lehet rajta javítani. Mivel vannak még meghallgatások, a, ma hallgatjuk meg a szlovák minisztert, illetve az olasz minisztert, és további információkat kapunk az Európai Bizottságtól és másoktól is a munkánk keretében. Nagyon fontos az, hogy gyorsan előrelépjünk ezen a területen, ami a következtetéseket illeti, és aztán később rátérünk az ajánlásokra. Még egyszer köszönöm szépen az együttműködést, várom a hozzászólásokat a különböző frakciók részéről. Én magam hadd mondjam el, hogy 9.40-kor az MV-ben szavazáson kell, hogy részt vegyek, de aztán visszajövök, és a munkatársaim is itt lesznek időközben is. Köszönöm szépen Kebrándi úrnak, mondja az elnök. Most az árnyék jelentéstevőknek fogok adni szót. Rövodanoni asszonyt látom, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani a két társai jelentéstevőnek. Nagy kollektív munkára került sor, nagyon jó volt az együttműködés e, a, tényszerű, a jelentés tényszerű részével kapcsolatban, ami lényegi része a jelentésnek. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek és a jelentéstevőknek, és köszönöm a titkárságnak is, aki kiváló munkát végzett és a tanácsadóknak, asszisztenseknek, akik velünk együtt működtek ebben a témában. A szociáldemokraták ezzel a témával kapcsolatban, amelyet, vagy ezzel a része kapcsolatban, amelyhez nem lehet benyújtani módosító javaslatokat, ezt el tudjuk egyébként fogadni, elfogadhatónak tartjuk. Minél nagyobb támogatást kap ez a rész, annál inkább, annál nagyobb az esélye annak, hogy a plenárisra egy olyan jelentéssel érkezünk, amely kifejezetten e, erős a, a, e, a megállapításaiban, a, e, felvetéseiben és az ajánlásaiban. Itt mind környezetvédelmi, mind ipari, mind foglalkoztatásügyi témák felmerülnek. Ami a tényszerű részt illeti, a lehető legkonstruktívabb volt az együttműködés, ahogy mondták a társjelentéstevők is. Szeretnék a zöld, zöldeknek, az EFTD-vel, nek és a GUE-nak köszönetet mondani, hiszen nagyon jó volt az együttműködés. A kéntúró szöveg is jó volt, hiszen az emésze szakbizottság minden meghallgatásának az anyagát dolgoztuk föl ebben, úgyhogy eléggé sikerült az együttműködésnek köszönhetően egy jó jelentést kidolgozni, de még mindig lehet ezen persze javat, javat javítani. E, e, nem annyira progresszív a tényszerű e, rész, mint amennyire mi azt szerettük volna, ezért a következtetések és az ajánlások részben benyújtott módosító javaslatokkal próbálunk ezen majd változtatni. Ami a tényszerű részt illeti, hadd emeljem ki, hogy nagyon fontos, fontos a széndiokszid kibocsátási eh, határok eh, túllépésének a eh, témáját felvetni ebben, ezt megemlítettük, ez nagyon fontos. Aztán a BEI megemlítése, ez eredetileg nem volt benne, de aztán sikerült belevenni. Ezen kívül a probléma időbeni felvetése, az, az, a nyomásnak a megemlítése, amelyet az ipar gyakorol a, a, cég, a vállalkozásokra, az autógyártókra, aztán a különböző érté, jóváhagyási intézkedések, a tesztvégrehajtási eszközök, a tilalom világossága, aztán az európai piac ellenőrzésének hiányossága is szerepel itt. Gebrandi úr, társ jelentéstevőnek azt mondom, hogy bizonyos kis akasztókat beletettünk ebbe a részbe, a jelentés ezen részébe, és erre lehet fölakasztani most majd azokat a módosító javaslatokat, amelyeket a Szociáldemokrata frakció bekíván nyújtani. A, nagyon fontosak a következtetések. Az ajánlás rész az, ami a jövőbeni változásokat elérheti. Hogyha az ajánlások nem elég egyértelműek, akkor elszalasztunk egy nagyon fontos lehetőséget, pedig a polgár állampolgárok pontosan itt várnak tőlünk konkrét lépéseket az európai felügyelet és ellenőrzés javítása nagyon fontos, hogy a jelenlegi jogszabályok hiányosságait és az nem e, elegendő szankciót orvosoljuk, és vissza kell térnünk arra, hogy a munkacsoportban az ipar túlreprezentált, és az Európai Bizottság nem kap egy erős szerepet. Minél jobb szöveget hozunk létre, annál nagyobb az esélyünk a plenárison, a nagy támogatásra. Nagyon fontos, hogy egységesek legyen, legyünk, hogy az ajánlásokat komolyan vegye mindenki a, nem volt egyszerű a, a munka ritmus a szakbizottságban, nagyon sűrű volt a munka. A meghallgatással kapcsolatban is meghallgatások ütemezésével kapcsolatban is voltak problémák, most már lezártuk a tényszerű részt, és mégis lesz még egy meghallgatás, ez nem ideális. Az adat, a, a, aztán az adatok, a dokumentumok átadása a bizottság részéről nem volt mindig ideális. Nagyon fontos, hogy ezen javítsunk, ezeken a módszer vagy rendszer szintű hibákon javítsunk, hiszen biztos, hogy lesz a jövőben is hasonló vizsgálati bizottság az Európai Parlamentben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót a többi kollégának is a KCDI keretében. Blanco López az első név a listámon. Köszönöm szépen. Véleményem szerint ez a jelentés egy nagyon jó elemzése a helyzetnek, az egész autóiparban, a kibocsátás mérés tekintetében. Ugyanakkor nem használ ez a polgároknak abból a szempontból, hogy melyik intézményre milyen felelősséget hárít. A jogszabályalkotás, ellenőrzés, szankciók rendszere mindezen a téren talán még javítani kell a helyzetet. Nyilvánvaló, hogy valós vezetési körülmények között kell elvégezni a teszteket. Itt egy szigorúbb ellenőrzési rendszerre és a hatástalanító eszközzel kapcsolatban szigorúbb előírásokra van szükség. Az a véleményem, hogy elég sokat sikerült elérnünk a jelentéssel. Megpróbáljuk garantálni azt is, hogy az eddig hiányzó előírások most teljesüljenek, hiszen enélkül biztosítani kell, hogy ne ismétlődhessen meg ez a botrány. Köszönöm szépen. Tánc úr. Köszönöm szépen, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Ez világos, hogy a folyamat végére érünk, persze még később is lesz lehetőségünk erre, de már most szeretnék köszönetet mondani a raportőröknek az árny és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért és ugyanígy minden érintett munkatársnak is köszönöm a nagyon kemény munkát, amivel elkészült ez a jelentés, és nagyon sok információt kaptunk. Krisztin is említette az időzítés fontosságát, ez éppen az egyik ajánlás is erre terjedt ki. Persze közben is voltak meghallgatások, miközben készült a jelentés, de lehet, hogy még valamilyen bomba is robban, és akkor ez nyilván még nem lehet benne a jelentésben. Meg tanultuk és megtapasztaltuk azt, hogy milyen borzasztóan hasznos és fontos az, hogy megszülessenek a szükséges szabályok a jövőbeni vizsgálóbizottságok munkájához is. Vizsgáltuk, hogy hol siklottak ki a dolgok, ki terhel a felelősség, és jól sikerült meghatározni azt, hogy kik voltak azok az érintettek, akik eh, nem eh, megfelelő szerepet játszottak. Itt elsősorban a nemzeti hatóságokra kell gondolni, akik eh, rossz munkát végeztek, nem alkalmaztak megfelelő büntetőintézkedéseket, Azután nem volt semmilyen hatékony piac felügyelet az autókkal kapcsolatban, és ez ellentmond az uniós jognak. A e, laboratóriumi és az e, valós körülmények közötti e, NOx kibocsátás 2020-ig közelíteni kell egymáshoz, összhangba kell hozni a jogszabályokkal, de a hiába szólaltak fel civil szervezetek és mások, ezt pedig nem sikerült megvalósítani. A bizottság sokkal többet tehetett volna azért, hogy ezt a kaotikus helyzetet rendbe tegye, és különösen a DJ Entem Tajani vezetése alatt most tudtuk, hogy akkor már rendelkezésre állt az Euró 5 és Euró 6 nak megfelelő tesztelési módszer nos, miért nem kényszerítették ki ennek az alkalmazását? és miért engedték az úgynevezett furcsa kibocsátási gyakorlatot, ami nyilván helytelen gyakorlat volt, és ezt már a bizottság is tudta, de mégis a meghallgatás során kiderült, hogy a bizottság nem vizsgálódott tovább, nem volt bizonyítékok arra, hogy csaló szoftvert alkalmaztak a gyártók. Ez nyilvánvalóan jelzi azt, hogy milyen rosszul működött az adminisztráció kellett volna keresniük a bizonyítékot. De miért nem vizsgálódott a bizottság nehézgépjárművek gyártóinál, illetve későbbiekben csak a nehéz gépjárműveket vizsgálta, és a könnyű gépjárműveket nem, és hogy miért, ez továbbra is kérdés. Jó, el akarjuk kerülni azt, hogy 10-20 év múlva az EMIS 2.0 vizsgálóbizottságnak ugyanígy megint vizsgálódnia kelljen. Addig lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de talán mások is úgy látják, hogy világossá kell tenni azt, hogy nagyon nagy szükség van egy európai szintű felügyeletre és független teszthatóságokra hiszen a nemzeti hatóságok mindig a nemzeti érdekeket akarják védeni. És itt nem csak az egészségügyről, hanem versenyjogi kérdésekről is szó van. Ezért nagyon fontos, hogy független európai szintű felügyeleti hatóság jöjjön létre, ez legyen felelős a piac felügyeletért is, és hogyha legjobbaktól akarunk tanulni, akkor nem kell messze mennünk, ott van az Egyesült Államok környezetvédelmi hatósága, az EPA. Tőlük tanulhatunk. Biztosítani kell a típusjóváhagyás független finanszírozását, ez is egy lényeges komponens a levegő tisztasággal kapcsolatban ennek a védelme nem szabad, hogy több dj re tartozzon, hiszen nem, egymás, nem egymásnak ellentmondó célokról van szó. A, jelenleg a DG eh, Gróni lévő feladatokat át kellene vinni a DG eh, környezet, a környezetvédelmi főigazgatósághoz. Természetesen minden frakcióban és az egész parlamentben azért büszkék lehetünk az elvégzett munkára. Az IMCO, amikor szavazott a típus, szavaz, típus jóváhagyásról a, még a, ebben a hónapban, akkor már a mi ajánlásaink alapján fogja ezt megtenni. Úgyhogy tényleg büszkék lehetünk arra a munkára, amit itt ebben a vizsgálatbizottságban elvégeztük, és köszönjük az összes kollega hozzájárulását, és örömmel mondom azt, hogy ez a jelentés nagyon jó alap lesz a továbbiakban is. Köszönöm szépen, Lenz úr. Most pedig szeretném Évi eh, Ágyék asszonynak megadni a szót. Nagyon köszönöm. Jó magam is hozzáfűznék néhány dolgot a kollégáim által mondottakhoz. Remek ez a jelentés. Köszönöm a társjelentéstevőknek, hogy vitték ezt a munkát a végkövetkeztetések széles körű egyetértésünkre találnak, akár a bizottság nem megfelelő igazgatására való rámutatást említhetem, akár a tagállamok részéről a mulasztásokat. Ugyanakkor kétértelmű még a szöveg. A csaló szoftverek vonatkozásában a négyes pontban a már gyenge szabályok kijátszását, illetően amelyek az NDC e esetében már így is gyengék, és sok esetben a hatóságok ellenőr, ellenőrzés a hiányosságai vezettek azokhoz a helyzetekhez, amelyeket most ismerünk. Egyes esetekben voltak gyanúk, vannak gyanúk ezen stratégiák jogellenességét illetően. Ugye itt arról van hogy egyes gyártók mentességet élveznek a jelenlegi jogszabályok értelmében. Jó lenne már az Euró 5, Euró 6 bevezetés előtt más sokkal szavahihetőbb laboratóriumi tesztek kialakítása, és ez lehetővé tenni az emisszió jelentős csökkentését a típus jóváhagyás során. Elég gyenge számomra a szöveg az a része is, amely a jövőbeli felelősségekkel foglalkozik a típus jóváhagyás és a piacfelügyelet kapcsán. Nos, itt jobban lehetne nyomatékosítani azon lehetőséget, hogy a megfelelőségi ellenőrzést független szerv kezébe kellene adni, ahogyan az, azt az MV szakbizottságban is megszavaztuk. Ami a megfelelőségi tényezőt illeti, jó lenne ennek csökkentését kérni, méghozzá nyomatékosan. Nagyon sok tanulvallomást hallottunk, és a tesztek a PEMS kapcsán is megerősítették, hogy tiszteletben kell tartani a korlátokat. Ami pedig a PEMSZ-et illeti, nagyon jó lenne ezt alkalmazni, és a hatóságok kezébe adni annak a döntésnek a lehetőséget, hogy milyen teszteket folytatnak le, és nem korlátozni ez irányú szabadságukat. Végezetül még azt tenném hozzá, hogy jó lenne, hogyha a közvélemény is hozzáférne a tagállamok általi vizsgálatok eredményeihez, és fontos a kisebb frakciók jelenlétének garantálása a vizsgálóbizottságokban. Köszönöm a végzett munkát, fontos ez a dokumentum, és azt hiszem, hogy a parlament széles többséggel meg tudja azt szavazni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ertuk úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Csatlakozik ahhoz, amit Dansz kollégám fejtegetett fejtett ki. Én is köszönetet mondok a két előadónak, és természetesen az árnyék előadóknak is. Meg kell, hogy ismerem, meglepett pozitívan az, hogy a jelentés milyen jól összefoglalta és visszaadta az itt a vizsgáló bizottságban elhangzott negatív észrevételeket is. Itt az elmúlt tíz hónapban objektív és tárgyszerű módon dolgoztak az előadók, és ezt köszönöm. A meghallgatások, tanúk meghallgatása során elhangzott legfontosabb dolgok is bekerültek a jelentésbe, ez szintén pozitívum. A vizsgálóbizottság fontos feltáró munkát végzett, és egyértelműen felvázolta azt, hogy a kibocsátás mérés illetve a típusi jóváhagyás esetében milyen hiányosságok születtek, milyen hibákat követtek el az érintettek, és um, a megfelelő felépéssel meg lehetett volna akadályozni néhány nagyon kétséges fejleményt. Ezt nagyon jól kifejti a jelentés. Szeretném megemlít, megismételni, hogy ez a szakbizottság eh, nem egyes autógyártók vagy ágazatok ellen kívánt fellépni az Európai Bizottság, a tagállamok és az autogyártók most megfelelő következtetéseket vonhatnak le, és így lehet visszaállítani, helyreállítani a polgárok bizalmát, és ebből a szempontból nagyon sokat elért ez a vizsgáló bizottság, és örömmel várom, hogy továbbiakban is együttműködjünk. Köszönöm szépen! és végül Kamp kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr! Úgy gondolom, hogy már nem kell boldog új évet kívánnunk, vagy hogy ennek már végére értünk a jó kívánságnak, de én most mégis még boldog új évet kívánok, és örülök, hogy csatlakozhatom én is. A két előadó, illetve az árnyék előadóknak szánt jók kívánságokhoz és gratulációkhoz. Részt vettem az üléseken, és láttam, hogy milyen sok részlet eh, hangzott el, sok eh, ellentmondásos eh, kérdéssel is szembesültünk. Nagyon sok volt a technikai részlet, egymásnak ellentmondó részletek is. Így Hollandiában ezt eftelingnek szoktuk nevezni, ez utalva erre a vidám parkra, ahol nagyon sok minden szép dolog mögött veszélyek is meghúzódnak. A, ennek a vitának a legfontos, ennek a jelentőségét nem kell aláhúznom, hiszen itt több biztos, biztos is meghallgattunk, autógyártók, vezérigazgatóit bocsátottak el a világban és azt gondolnánk, hogy a nagy érdeklődés miatt ez a terem is talán tele kellene, hogy legyen. Kicsit sokkolt engem az, hogy mi itt Európában és itt mindenek előtt az Európai Bizottságra gondolok, hogyan e, bánunk az ilyen témákkal, hogyan kezeljük ezeket. Nagyon sok e, papír, és sok e, e-mail születik a bizottságnál, akkor az általában jelez valamit különböző főigazgatóságok és különböző munkacsoportok dolgoznak, és hogyha itt sok papír születik, az azt jelzi, hogy nem jól mentek a dolgok az elmúlt években. Én most mindig úgy beszélek, hogy mi többes szám első szemében, de hát ez tulajdonképpen az EU, egész európai unióra utalok, hiszen itt egy kollektív folyamatról van szó, amiből remélhetőleg le tudjuk vonni a megfelelő konzekvenciákat. A tagállamokról is szólni kell. Ján Rándi kollégám is ezt megtette, és teljes szívvel csatlakozom ahhoz, amit ő mondott. Most mit kell tennünk? A, jól emlékszem, az ECRS kollégám is említette, hogy itt mindenek előtt a polgárok egészségéről van szó, és hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy itt mi is történik, elsősorban városi környezetben, akkor látjuk, hogy az autó autók és tehergépjárművek kibocsátási értékeit tovább kell javítani. Ami a jogi és igazgatási struktúráit illeti, ami vizsgáló bizottságunknak. Itt az EU különböző szervei vesztek részt ebben a bizottságban, de ez nem jelenti azt, elnök úr, hogy az autógyártókat itt ki lehetne hagyni. En, engem még a, a Rajna vidéki modellben neveltek, és annak az alapja az volt, hogy itt mindennek az alapja az autóipar, az autógyártás, hát most már ez inkább a, számító, a számítástechnika felé mozdult el, de hogy bízni lehessen az autóiparban, ez, ez bennem így benne volt, és ezért ért nagyon nagy csalódás. A botrány, ez egy Amerikai Egyesült Államokban robbant ki, és máshogy folytatottak a dolgok az USA-ban, és azután itt Európában. Az USA-ban voltak letartóztatások, aztán szabadon bocsátottak több embert, de hát ez még a Trump előtti érában történt, és elég sok érdekes fejleményt láttunk. De még mindig nem világos az, hogy ki és hogyan fogja betartani ezeket az ajánlásokat. Lehet, hogy valamiről lemaradtam, de Nekem úgy tűnt, hogy ennek a vizsgáló bizottságnak az volt a fő funkciója, hogy ajánlásokat dolgozzon ki, amelyeket azután az Európai Bizottság be is tartat és végrehajt. De mondjuk ki fogja ellenőrizni, hogy például az RDE dosszéval kapcsolatban felnőtt és profi módra tényleg teljesülnek az általunk kidolgozott ajánlások és nem csak ebben a ciklusban, ami 2019. július 1-ig tart, hanem azt követően is. Ez így kellene, hogy maradjon, mert ha valamit megtanultunk, az az, hogy az egyes jogalkotási ciklusok és az egyes biztosok karrierjében bekövetkező törések és változások nem szabad, hogy befolyásolják a dolgokat. Tehát erre konkrét választ kell kapnunk, hogyha a következő években is nyomon tudjuk követni, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak a jó munkája nyomán valóban változások lesznek. Köszönöm szépen, mindjárt megadom a szót az előadónak is, de először szeretném az Európai Bizottság képviselőjét meghallgatni. Johanna Sikovska asszony van itt köztünk, a DG Grow Automotive jának autókkal foglalkozó egységének képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Én is természetesen boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm a jelentés tervezetet és az ajánlás tervezeteket, és a lehetőséget is, hogy az Európai Bizottság részt vett ezen az ülésen. Néhány észrevételt szeretnék csak tenni. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság együtt működött, nagyon intenzíven és teljesen átlátható módon az Önök Vizsgáló Bizottságával, és az a munkáik végéig ez így is marad majd. Ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy válaszoljunk az összes kérdésekre, és le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket. A másik véleményem szerint fontos dolog az, hogy ugye ez a vizsgálóbizottság a múlttal foglalkozott, de ugyanolyan fontos, vagy talán ennél is fontosabb az, hogy ez a jelentés a jövőnek kell, hogy megvesse az alapját, hiszen a e, bizottság e, meg kell, ki kell, hogy alakítsa a megfelelő jogszabályi kereteket, nem csak a kibocsátások, hanem a típusi jóvágyások e, számára is. Az IMCO és az EMISZ által végzett munka szorosan kapcsolódik egymáshoz. És a bizottság szerint nagyon sok, nagyon nagy lehetőség van annak, hogy kijavítsuk a jelenlegi rendszerek hiányosságait. Ezért reméljük, hogy az EMISZ-ben készült jelentés a bizottság javaslatában foglaltakat fogja segíteni megvalósulni. Az is nagyon fontos, reméljük azt is, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremti majd ez a jelentés. Tehát nem csak azt határozza meg, hogy ki felelős azért, ami történt, hanem azt is jelzi, hogy hol volt a csalás. Azaz figyelembe kell venni azt, hogy a jövőben milyen intézkedésekre van, lesz szükség. És végül a jelentés nyilván messze túlmutat csak az autógyártás ágazatán. A bizottság általánosságban is fontosnak tartja ezeket az ajánlásokat és következtetéseket, és ezeken még alaposabban el kívánunk gondol, gondolkodni. Tehát még egyszer köszönöm a szöveg tervezetet, és nyilvánvalóan rendelkezésükre állunk, továbbra is együtt működünk Önökkel. Köszönöm szépen. Ennek a vitának a vége felé közeledünk, és az előadókkal zárjuk le. Még egy raportőr van itt jelen, Gizeke úr parancsoljon a záró következtetéseket, vonja le. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak a visszajelzéseket is. Egyhangúan sok elismerés dicséretet kaptunk. Ez azt jelenti, hogy helyes volt a kérdésfelvetés, de az a helyzet, hogy különösen a tényszerű rész feldolgozása során, ezt a részt még nem tudtuk feldolgozni, itt frakciókon átnyúló egyetértést kerestünk folytatni. Tudjuk ezt remélem, egyes észrevételek a kollégák részéről nagyon konstruktívak voltak, támogatták munkánkat. Évi kolléga esetében a lekapcsoló berendezés definíciója bizonyosan nagyon súlyos és érvényes téma. Megállapítottuk a fiat meghallgatáson, hogy ugye itt különböző értelmezések vannak, és így a tagállamokban a felelősek azt mondták, hogy ezt a helyzetet Európának kell valamilyen módon megoldania. Egy mediációs eljárás van a bizottságnál, és ennek a végén nincs döntés. Nagyon összetett ez, mert ugye így igencsak nagy rugalmassággal a gyártók kihasználták mozgásterüket. Ugyanakkor azt is sajnálom némileg, hogy az opert nem hallgattuk meg, mert ott bizonyos hőmérséklet korlátok között ez a berendezés nem működött, jó lett volna tisztázni, hogy hol vannak a jogszerűség határai ez esetben az Opelnél. Az Opelnek írásbeli kérdést kellene feltenni, hogy írásban tisztázzuk ezt a kérdést. Rajta vagyunk, tehát ezen a témán tovább pontosítjuk ezt a fogalmat. Egyébként nagyon tárgyas volt a vita, Tensz kollégát kérném, hogy most ne ö, bocsátkozzunk ö, alacsony szintű politikai csatározásokba és a bizot, biztosok felelősségét feszegessünk. Nagyon nehéz volt itt ö, meghallgatni az egyes biztosokat. Ferhajgen úr például csak a negyedik meghívásunkra látogatott el hozzánk, Ugye itt az RDL teszt bevezetését, illetve nem lehet ezt egyértelműen sikernek tekinteni. Most tehát nem az egyes biztosokat kellene pellengére állítani, hanem szakbizottságként a bizottság elhibázott magatartását kellene egészében kinyilvánítanunk. Nagyon optimista vagyok, hogy ezt a munkát a jövőben folytatni tudjuk. A jelentéstevőket ugye sok dicséret illette a munkájáért, aztán általában több száz módosítót kapunk. Az lenne jó, hogyha a jövő heti határidőt nem vesztegetnénk el, és csak lényeges módosítókra összpontosítanánk, ugyanis hogyha most megint több száz módosítóval kezdünk dolgozni, akkor igencsak nehéz lesz a kompromisszum készségünket megőrizni. Gerbrandi úr mondta korábbiakban, és ezt nagyon szemvesnek tartom, hogy együtt tud élni a jelentés jelenlegi formájával. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad további módosítókat benyújtani, de talán a kollégák a lényegi módosítók benyújtására tudnak korlátozódni, és így a jó kompromisszum találás útján tudunk maradni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami a módosító indítványokat illeti, fussunk csak végig a dátumokon. 2017. január 18-a 3 óra a módosítók benyújtásának határideje. jövő hétfőtől, az január 17-től kezdve lehet benyújtani ezeket. Ebben a vizsgálóbizottságban február 9-én lesz a vita, a szavazás február 28-án, és azután áprilisra tervezik a plenáris vitát és szavazást. Azt javaslom, hogy most tartsunk egy pár perc szünetet annak érdekében, hogy a következő meghallgatás részvevői megérkezhessenek. Öt perc szünetet tartunk tehát, és utána a következő napi rendi ponttal folytatjuk. Viktor Stromcsek, szlovák közlekedési miniszter meghallgatásával, aki egyébként már itt is van közöttünk.

Köszönöm.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 Okay, colleagues, uh, we can proceed with the next uh, point on the agenda. This is the hearing of Mr. Viktor Stromczek, State Secretary. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm a közlekedési uh, um, infrastruktúra és regionális fejlesztési eh, szlovák miniszter, mégpedig eh, Stromczek urat, aki államtitkár az említett minisztériumban, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy Szlovákiában hogyan működik a nemzeti típusjóvágyási rendszer, a kibocsátás ellenőrzési rendszer, és ráadásul az Európai Unió elnökségének, az Európai Unió um, soros elnöki országából érkezett, aki, abból országból, aki az előző ciklusban adta a soros elnökséget, és emiért is fontos a véleménye. 2015-ben 1 millió gépjárműt, gépjárművet gyártottak Szlovákiában és ezzel a hatodik legnagyobb Európai Uniós gépgyártó, a második legnagyobb köztársaság után új tagállamok közül, és hogyha be, fejenkénti összegre vetítjük ezt le, akkor a legfontosabb autógyártó. A Volkswagen, a PSA, a Kia itt gyárt, Eh, illetve a Kia, eh, és hamarosan itt kezd majd a Jaguar Land Rover is gyártani 2018-ban. A eh, szlovák típusjóváhagyási hatóság a minisztérium alá tartozik, 10 engedélyezett és bejelentett műszaki szolgálat van, azonban Szlovákia nem ad LK típus jóváhagyást a 7005 2007-es rendelet szerint, és szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az e-mailen megkaptuk az írásbeli válaszokat, ezt megtalálhatják a dossziéjukban, és 1 óra 40 percünk van erre a meghallgatásra, meghallgatjuk a bevezetőt, és aztán utána pingpong rendszerben kérdések és válaszok következnek. Az első kérdés kört a jelentéstevők teszik fel, és a a, aztán a frakciók egy-egy képviselője. És akkor most először meg is adom a szót Stromcsek úrnak, és államtitkár úr 10 percet tudok adni. Köszönöm szépen. Na volt bizom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani önöknek azért, hogy meghívtak ide a szakbizottsághoz. És ismételten szeretnék mindannyiuknak boldog új évet kívánni. Nagyon fontos számunkra ez a szakbizottság, és mi ugye egyik legnagyobb autógyártói vagyunk Európában az országok közül. Mi vagyunk az egyfőre jutó ö, mutatókat ö, számítva a legnagyobb autógyártóország. A gazdaságunk az autóiparon nyugszik, 20%-et adja ez a GDP-nek, ezért világos szabályokra van szükség, és meg kell ítélnünk az autók minőségét, és nem pedig azt a tényt, hogy egy adott szoftver van-e beépítve a járművel. Ugye a ö, múltban valamennyi széndiokszid kibocsátást nyomon követtük, amelyek éghajlatváltozást okoznak, ezért az Európai Bizottság emissziós határértékeket vezetett be és a gyártók a széndiokszid kibocsátások csökkentését tűzték ki célul, de ennek az erre a nagyobb NOx kibocsátás volt. Világos, hogy a problémákat tehát nem lehet egymástól elkülönítve megoldani. Egy rendszer alapú megoldásra van szükség, jövőben mutató megoldásra. A, mi a szlovák köztesség elnökségét illeti, nos ez az elnökség két héttel ezelőtt lezárult. Fáradoztunk azon, hogy egy rendszer alapú mm, megoldást találjunk a tárgyalások során, amely tárgyalások a típusjóváhagyási rendelettel foglalkoztak. Ez az egész probléma kulcspontja, ugyanis elértük az egyetértést az elnökségünk ideje alatt, a technikai cikkeket illetően mindenekülőt, ami a megfelelősségi tanúsítványt illeti, illetve a kifutó szériák regisztrálásának rendelkezését, természetesen a piacfelügyelet kérdését is kezeltük. Meg vagyok győződve arról, hogy a szlovák elnökség maximális eredményeket ért el az elnökség rövid ideje alatt. Főleg technikai kérdésekben, ami ezen javaslatot illeti. Még mindig vannak ugyan nyitott technikai kérdések, de meg vagyok győződve arról, hogy el fogjuk érni az egyetértést. Ami pedig a szlovák köztársaságban kialakult helyzetet illeti, ez az ok ugyanis, ami miatt ma itt vagyok. Szeretném azt bemutatni, hogy hogyan kezeljük a dízelbotrányt, és hogy mit mondtunk az autóiparunknak. Először is szeretném elmondani, hogy minden ö, jármű, amely Szlovákia köztársaságban ö, gyártódik, nem ott kap típus jóváhagyást, ez más országokban is történik. Az M kategóriában nincs, ö, nem engedélyeztünk járműveket, a legtöbb járművet Franciaországban engedélyezték, aztán Luxemburgban, Németországban, valamint Hollandiában. Nálunk csak a vontatókat és a traktorokat engedélyezzük, olyan jármű kategóriákat, amelyek ezen vitel tárgyát nem képezik. A típus jóváhagyási hatóságunk a közlekedési minisztérium részét képezi, de más járműmodellekkel foglalkozik, más osztályokkal, Ami pedig a minisztériumok munkat illeti, a piacfelügyelőti hatóságunk a botrány kitörését követően a kereskedelmi felügyelettel megbeszéléseket folytatott, és természetesen a Volkswagen képviselőivel is kapcsolatba léptünk, a Skoda, Audi, Seat és a Volkswagen képviselői ezt követően intézkedéseket javasoltak a probléma megoldására, és bemutatták ezeket a minisztériumnak, illetve a kereskedelmi felügyeletnek Szlovákiában. Autó nagyhatalom vagyunk az autógyártást illetően. Ez a probléma tehát nagyon fontos, nagyon kényes számunkra, és ígéretet tettek arra, hogy a szlovák köztársaság erőfeszítéseket tesz arra, hogy megoldjuk ezt a botrányt. Ugyanakkor a jövőre nézve világos szabályokat akarunk létrehozni. Mit tett még a szlovák köztársaság a botrány megoldásán túlmenően? Az emisszió nagyon fontos téma számunkra, intézkedéseket hozunk a kipufogó gázok csökkentése céljából, a vasutat szeretnénk előnyben részesíteni. A szlovák lakosság 55%-a térítésmentesen utazhat vonaton, és új tehergépjárművek és kisebb járművek kisebb illetékeket fizetnek, mint a régebbiek, technikai ellenőrzések és jogszabályok léteznek, nálunk, melyeket egyszerűsítettünk. Itt főként az idősebb járművekről és személyautókról beszélek. A szennyezőbb ö, idősebb járműveket szeretnénk kivonni a forgalomból. Szlovákia nem szeretne egy újabb Detroittá válni, ezért feladozunk azon, hogy megfelelő járműparkot alakítsunk ki az új technológiák segítségével nem titok az, hogy az autóipar jövőjét nem a autók vagy az autó motoros járművek alkotják, hanem az elektromobilitás, az alternatív meghajtású járművek, az együtt autózás, a járművek megosztása és más egyéb új rendszerek, valamint az kibocsátás csökkent, és ez jelenti az autóipar jövőjét. Egy további intézkedés, melyet támogatunk, a tesztelés és az emisszió mérés valós vezetési körülmények között, tehát az RDE. Ez az egyik témája mai ülésünknek. Már elhangzott, és már hallhattuk, hogy a jelentés elkészült, én csupán a jelentés elkészülte után tudtam ellátogatni, de a szakbizottságba is azért elnézést kérek. Tavaly ö, választások voltak, három különböző miniszterünk volt, és mi töltöttük be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ez persze nem egy automatikus ö, bocsánat vagy ürügy részemről, de mégis szeretnék elnézést kérni, nem tudtam hamarabb ellátogatni ide a vizsgáló bizottsághoz, csak a mai napon sikerült ez. Jó magam azokhoz tartozom, akik az EU-t kiváló projektnek tartják. A tavalyi év nem volt egyszerű év az EU számára. Ennek ellenére milyen meg vagyok győződve arról, hogy a jövőben sikeresek leszünk. A szlovák köztársaság természetesen függ a járműkereslettől az egész EU-ban, ezért nyíltnak szeretnék lenni valamennyi tagállammal szemben. Remélem, hogy az autóipar le tudja vonni ebből a helyzetből a megfelelő tanulságot. A jövőben világosabb szabályokra van szükségünk. Még egyszer köszönöm, hogy megadták a lehetőséget az embervezető megtartására, köszönöm a figyelmet, és most pedig várom a kérdéseiket. Eh, eh, köszönöm szépen. Köszönöm csak. A raportőrök közül most először Gebrandi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Stromcsek miniszter úrnak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönjük szépen, és gratulálunk az elnökségi munkájukhoz, és remélem, hogy kialudta magát karácsonykor, mert nagyon fárasztó hat hónap van önök mögött. Az én kérdésem, kérdésem a tanácsra vonatkozik, mint intézményre, és főleg számomra ez a kulcsfontosságú kérdés, hogy miért vagyunk itt, miért, van, miért hívtuk meg az elnökség képviseletében ott, önt. 2015. szeptember óta láttuk, hogy nagyon sok minden történt. Láttuk, hogy az Európai Parlament elkezdte a vizsgálatokat. Azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság gyorsabban benyújtotta a típusjóváhagyási javaslatot, láttunk szerződésszegési eljárást a bizottság részéről, de ami a tanácsot illeti, a tanácsot, mint intézményt, ez nem igazán reagált. Az egyetlen dolog, amit a tanács tett, az az volt, hogy az Európai Bizottságtól érkező javaslatokat megvitatták. A kérdésem tehát a következő. Miután a botrány kirobban, és tele volt az újság vele mindenhonnan ez folyt, csapból is. Az egyik alapvető jog, amivel rendelkeznek az európai polgárok, az a tiszta levegőhöz való jog. Miért nem tartott az, e- a tanács ezzel kapcsolatban semmilyen vitát, gondolkodást, felvetést? Tudom, hogy egyes tagállamokban megtörtént ez, de az Európai Unió egyik fő intézményeként a tanács miért nem tematizálta ezt a kérdést. Köszönöm szépen a kérdést. Természetesen csak annyiról tudok beszámolni, ami az előző fél évet illeti, amikor mi voltunk az elnökök. Egy továbbra is érvényes irányelv ről négy évig vitattu, vitatkoztunk, mire a következtetéseket e, e, le tudtuk vonni. A 98 cikkből még 15 maradt. 600 oldal nyitva maradt. Politikai kérdések. Júniusban a tanácsban volt egy vita, 2015. júliusában, ha jól tudom, nem 2016. júliusában, bocsánat, javítja magát a hozzászóló, összekevertem az éveket. Nos, tehát ebből az okból meg vagyok győződve róla, hogy a probléma nem 2015 után merült föl, nem a legutóbbi időszakban, önk, aki vesz egy gépjárművet, a katalógusban megnézi a valódi értékeket, azokat az értékeket, amelyek a valóságot tükrözik. A gépjárműgyártók versenybe léptek egymással, ki tud jobb mm, értékeket, mm, jobb értékeket mm, produkálni. Korábban az emberek még nem gondolkodtak olyan sokat azon, hogy a környezetet mennyiben károsítják. Tehát a kérdést meg lehet fordítani. Fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy, hogy változásokat érjünk el, és Elnézést, hogy megszakítom, de én itt politikai szerepről beszélek, mondja a kérdező. A tanács, mint politikai szerep. Az embereket ez érdekelte, ez foglalkoztatta Láttuk, hogy az Európai Unió rendszere nem hozott megfelelő eredményeket, ami a kibocsátásokat, a gépkocsi kibocsátásokat illeti. Ez egy hatalmas politikai válság volt. Hogyha hatalmas politikai válságra kerül sor, akkor az azonnal a tanács napirendjére kerül, legyen szó menekültekről például. Ez egy ilyen válság volt, mondjuk egy másik területen, de egy válság volt, és a tanácson belül teljes volt a csönd, semmi nem történt. Az emberek akkor hogyan bízhatnak a tanácsban, mint politikai intézményben, hogyha egy ilyen válságban nem ö, szólal meg? Én nem gondolom, hogy a tanács nem szólalt meg. Bizonyos politikai lépéseket bevezetett, bizonyos rendszer szintű változásokat bejelentette. Ami fontos, azok az eredmények, és hat hónap elteltével az eredmények világosak. Bizonyos rendszer szintű módosítások bevezetésére kerül sor. Ez persze nem jelenti azt, hogy a korábban nem követünk el hibákat. Nem vagyunk robotok, emberek vagyunk, és természetesen követünk el hibákat, és ezt senki nem vitatja. Először azonban a technikai kérdéseket kellett tisztázni. Ez egy műszaki kérdés, persze az emberek és a környezetvédelem számára érzékeny témák, és emiatt politikai eh, válság eh, ról is beszélhetünk, de főleg műszaki paraméterekről beszélünk, egy műszaki keretet kell létrehozni az elnökség alatt, ezt létre is hoztuk, és az ezzel összefüggő politikai kérdéseket most lehet eh, megvitatni. Nem arra szeretnék most kitérni, hogy ki hogy reagált az egyes kérdésekre akkor. Köszönöm szépen, Gizike képviselői asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az államtitkár úrnak, hogy itt van. Egy ilyen nehéz és fárasztó elnökség után. A bevezetőben azt mondta, hogy Szlovákia autógyárt kutatási bajnok. Hát ehhez gratulálunk. 2015-ben eh, több mint egy millió gépjárművet gyártottak, ez ezer, ezer lakosra vetítve 184 képjármű, ez világrekord, ez sok munkahelyet hoz, ezt ön is elmondta, az autógyártással sok munkahely jött létre az e- előállított gépjárművekből mennyi a dízel gépjármű? Be kell valljam, hogy a pontos e, számot nem tudom, a pontos struktúrát nem ismerem a megoszlást, e, de én abból indulok ki, hogy európai átlagról beszélhetünk. A legtöbb gépjármű Eh, ami Szlovákiában előállításra kerül, exportra kerül. Eh, hogyha megnézzük a dízel eh, autók arányát Európában, én azt gondolom, hogy Szlovákiában hasonló az arány. In, in Ihrer Einleitung haben Sie gesagt, dass a bevezetőben ön azt mondta, hogy nagyon magas a dízel autók aránya, több mint 50 százalék, a pontos számról lehet persze vitázni, és ez abból ez amiatt van, mert az Európai Unióban a klíma eh, eh, változási politikában, a klímapolitikában bizonyos előírások vannak, de csak homályosan utalt erre, ezt tudnám még konkretizálni? A kérdését eh, megfogalmazná ön is egy kicsit pontosabban, mondja az államtitkár. Azt említettem én ugyanis, hogy korábban nyomás volt, a, nyomás volt érezhető a fogyasztók részéről, alacsony fogyasztású gépjárműveket akartak, és ráadásul a dízel eleve olcsóbb, mint a benzin. Úgyhogy emiatt a korábban több, vagy sok dízelmotor volt, de ma azonban ez változik. Az autógyártók inkább a benzinmotorokra specializálódnak, és a jövőben pedig alternatív meghajtású gépjárművek gyártással indul be. Ha, a, a Szlovákiában gyártott járművek 46%-ával volt probléma a kibocsátás szinten. Kérdés, az itt végzett munkánk és ajánlásaink az IMCO szakbizottságban kiinduló pontként szolgálnak az új típusjóvágyási rendszer kidolgozásához. Ön azt mondta, hogy több mint egy millió gépjárművet gyártanak Szlovákiában évente, de a típus jóváhagyás itt eh, tulajdonképpen eh, csak a az utánfutókra vonatkozik, eh, hogyha engedélyezni akarnak, akkor ehhez Franciaországban, Németországban, stb. kell menni. Európának mindig azt vetik a szemére, hogy nem elég szubszidiáris, és a szubszidiaritás azt jelenti, hogy a problémákat a, felmer, a probléma felmerülési helyéhez a legközelebb kellene megoldani. Ez azt jelenti, hogy a gépjárműveket ott kellene jóvá hagyatni is. Hogyha most, eh, kérdé, hogyha most javaslatokat dolgoznak ki a jóváhagyási, illetve piac ellenőrzési eh, rendszerrel kapcsolatban, milyen ajánlásokat fogalmaznának meg a minisztérium felé? Ma délelőtt is beszéltünk erről. Egyrészt több Európát követelnek, esetleg európai ügynökséget, egyetemű kompetenciákkal, tehát központosítást, e, e, ami a tagállamok jogait megnyírválja. Másrészt viszont ott kell a helyszínen jóvá hagyni, ahol a gépjárműveket előállítják. Az önnek mi a tanácsa ebben a, ennek a kérdésnek a megoldására? Na most értem, mondja az államtitkár. A Szlovákia az Európai Unió által bevezetett rendszert követi. Nem mondhatjuk meg senkinek, hogy hol kell tesztelni, ez a gyártó feladata, hogy a biztonságot garantálja. A kibocsátás csak egy része, kibocsátási értékek csak egy részét adják a jóváhagyásnak, mi, erő, mi eh, támogatjuk azt, hogy Európa szerepe erősödjön a vizsgálatok, az ellenőrzés, a felülvizsgálat, felügyelet eh, terén, a tesztek eh, esetében. Hogyha a gépjárműveket ott tesztelik, ahol, elő, ahol gyártják is őket, erre nem mondunk nemet. Másrészt azonban azt is el kell mondani, hogy van egy egységes európai piac, az áruk szabad áramlása megvalósul, és az ellenőrzés e elve, hogyha az ellenőrzés, elvi, e, az ellenőrzés feladatát az előállító országnak adjuk, akkor ez ellentmond a szabad, piac belső, szabad belső piac elvének. Úgyhogy ezért a típusú vágyást kölcsönösen el kell ismerni. Összességében én azt mondanám, hogy végül is bebizonyításra került az, hogy a hogy korábban nem volt megfelelő a rendszer, az a munka, amelynek a lényege az volt, hogy a módosításokat, a, a javításokat, a korrekciókat bevezessük a tesztcikluson belül, ez nagyon is szükséges volt. Fontos ebben egy központosító elemet bevezetni, tehát bizonyos feladatokat központosítani, tehát a rendszer auditját Brüsszelben elvégezni. Ez azonban nagyon, ezt azonban nehéz eh, elérni, a brüsszeli viták is ezt mutatják, ehhez időre van szükség. A, mi Szlovákia nem lehetünk Európa benchmarkja, de voltak, voltunk nekünk, voltak nekünk is hasonló problémáink, gépjármű kibocsátási, ellenőrzési problémák, a, a, a törvényeket megfelelően módosítottuk, most nulla, zéró tolerancia van olyan esetekben, ahol a törvényt megsértik, a az engedélyt visszavonják ilyen esetekben, az jogszabályt nem lehet kikerülni. Azért, hogy jobb fényben tűnjenek fel a gépjárműgyártók a fogyasztók szemében. Egy hasonló elvet kellene a típus jóváhagyásnál is bevezetni, azt gondolom, ami azt illeti, hogy a felelősség ne csak az előállítóknál, hanem a jóváhagyóknál is felmerüljön. Hogyha a jóváhagyók nem végeznek megfelelő munkát, akkor, akkor itt ezzel szemben fel kell lépni, tehát egy felelősségi láncról van itt szó. További kérdés. Köszönöm szépen. Persze nem akarunk új bürokráciát, de alapvetően hatékonyabbá kell tenni a folyamatokat, hogy erősebb európai, tehát a piac felügyelet erősebb európai szervezésére kerüljön sor, és ezt az IMCO szakbizottsági viták is felvetik. Végül még egy dolog, ön kritikusan vélekedett a belső motorok jövőjével kapcsolatban, a e, e, dízel technológiával és az ottomotorokkal kapcsolatos nehézségekkel kapcsolatban, aztán az elektromobilitás jövőjéről is e, beszélt. Ez itt számomra még itt elmögött nagy kérdője van, mert szerintem az elektromobilitás csak akkor valósulhat meg környezetbarát módon, hogy a környezetbarát módon állítjuk elő a villamosenergiát is, a erőművekből termelt árammal feltöltött autókat nem nevezhetjük környezetbarátnak. Ön hogyan látja ezt? Egyszerűen menjünk előre az elektromotorok felé, villanymotorok felé, vagy inkább próbáljuk még azért koncentrálni a dízel és ottomotorok technikájának javítására is, tehát két irányba induljunk el. Válasz, természetesen két úton kell elindulni párhuzamosan. A jelenlegi helyzetet is kell javítani. Nem lenne jó azt mondani, hogy a jelenlegi, a mai motorok problématikusak, és a jövő már csak az elektromotoroké, vagy az alternatív meghajtásé. Nem, ez nem lenne megfelelő. A mai helyzetet is kezelni kell. Még mindig van sok olyan motor, eh, amely a környezetet eh, károsítja. A gépjárművek a mindennapi életünk részét képezi, gyakran eh, a munkavégzéshez is ezt használjuk, nem tudunk lemondani róla, és ezért természetesen a két oldalú megközelítés nagyon fontos. A Szlovákiában azon teher kamionokat vagy teherautókat privilegizáljuk, amelyek kevesebb, kisebb mértékben szennyezik a környezetet, és a, általában a gépjárműveknél a környezetbarátabb, környezetbarátabb gépjárműveket egyszerűbben veszük nyilvántartásba, kevesebb adót fizetnek, úgyhogy szeretnénk az autó vezetők magatartását is befolyásolni ilyen értelemben, hogy környezetbarát döntést hozzanak. Egy további eh, kérdés, központi szinten arról kellene beszélni, most mondok egy példát, a Forma 1. Korábban lehetséges volt bármilyen motorral, motort csak egyszer használni, és egy Forma egy verseny után a motort már ki is cserélték, és aztán később a Forma egyben is bevezettek szabályokat, a techno- műszaki szabályokat, hogy azok a gyártók is, amelyeknek nincs annyi pénzük az innovációra, azok is részt vehessenek a versenyben végig kell gondolnunk, hogy milyen motor köpcentit eh, engedélyezünk, milyen térfogatú eh, motorokat rendek, eh, engedélyezünk a mindennapi használatra. Például, ami az autó Például esetleg a rendszámon is lehetne jelezni azt, hogy az autó, az adott gépjármű környezetbarátabb, vagy kevésbé környezetbarát, hogy ezt meg lehessen különböztetni a, bár, a közúti forgalomban. Egyetértek azzal, hogy a jövő az elektromotor motorokban van, nem a dízel és az ottomotorokban, de a mai helyzetet is kezelni kell, hogy a felesleges vagy túlzott kibocsátást megszüntessük. Ami az gépjárműveket illeti, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a jövőben a, tehát a jelenlegi változások a jövőben az áramtermelésben is változásokat hoznak majd, tehát nem szénerőművek állítják elő a a villamosáramot. Aztán a hidrogén eh, motorok is nagyon fontos eh, szerepet játszhatnak, úgyhogy eh, nagy változások várnak ránk ezeknek a technológiáknak köszönhetően. Köszönöm. Next is, uh... Köszönöm szépen. Krisztin Devódelani következik. Merci. Euh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter euh, úr. Igen, valóban jobb lett volna önt meghallgatni azelőtt, hogy lezártuk volna a jelentést, a tényszerű jelentést, amelyben, amely most már megváltoztathatatlan, nem lehet módosító javaslatokat benyújtani hozzá, mert lezárult a munka. Mindazonáltal nagyra értékelem azt, hogy azt mondta, hogy európai választ kell adni erre a problémára, tehát globális válaszra van szükség, és rendszer szintű eh, válaszra, és ezt eh, osztjuk ezt a vélekedést önnel. Mindemellett eh, szeretném meghallgatni az ön véleményét azzal kapcsolatban, ami a rendszer szintű változást, az európai rendelet, ellenőrzési rendelet módosítását illeti, mit gondol arról, hogy legyen egy független európai ügynökség, amely ellenőrizhetné a helyzetet, és a, a nemzeti hatóságokat, amelyek a homologizálásért felelősek, ezeket felülbírálhatná. Mit gondol erről? Ez egy olyan opció-e, ami elfogadható ön, az ön véleménye szerint? Ezt mi javasoltuk, és remélem, hogy ez tetszésre lel. Egyrészt tagállami miniszterként, másrészt pedig szeretném az ön válaszát várom, mint tagállami miniszter válaszát, másrészt pedig egy olyan ember válaszát, aki hat hónapig az elnökséget adta az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Röviden igennel tudok válaszolni. Nekünk is az a véleményünk, hogy az Európai Bizottság Brüsszel nagyobb hatáskört kellene, hogy kapjon, mint ahogyan ez a múltban megvalósult, és megfelelő eszköz lehet egy ilyen ügynökség, persze a hatáskörről még lehet vitatkozni, lehetne közös kutatási központnak is elnevezni ezt az európai hatóságot. Ez egy olyan testület lehetne, amelyek ellenőrző vizsgálati feladatokat lát el, ellenőrzi, hogy betartják az összes szabályt, előírást a járművekkel kapcsolatban, és hogy minden megfelel a magas szintű követelményeknek. Itt on en a une, c'est le GRC. Az a jelentéseinkben a e, tényszerű részben elmondtuk, hogy az Európai Bizottság részéről soha nem született mandátum az a kapcsolatban, hogy megvizsgálják, hogy az érvényesítési vagy engedélyezési egyezkedéseket hol hozták, ezt még javítani kell. Van egy második kérdésem. az ötös kérdésre adott válaszával kapcsolatban, és erről beszélt egyébként is, A felügyelők és az ellenőrzők szerepe az autógyártás során. Ezzel kapcsolatban készítettek egy felmérést, ennek az eredményeiről be tud-e számolni, és milyen döntéseket hoztak, milyen, kérdések, milyen intézkedéseket hoztak ezzel kapcsolatban, hiszen a Volkswagen az egyik legfontosabb autógyártó, aki jelen van Szlovákiában. Egy kicsit talán helyre igazítom eh, az elmondottakat. Egyik eh, Szlovákiában gyártott eh, autó esetében sem Szlovákia adja ki a típus jóváhagyást. Amikor az autógyártókkal egyeztetünk, vagy tárgyalunk, akkor általában a gyártóknak a véleményére kérdezünk rá és amikor a vállalatokkal tárgyaltunk, elsősorban azt akartuk megtudni, hogy az autókba beépített szoftverek esetleg jogszabályt sértenek-e, és akkor ezeket meg kell szüntetni. Volkswagen, Skoda, Audi és Seat márkákból mintegy 46 ezer autót érintett a csaló szoftver botrány, az egyeztetések során most az a célunk, hogy ezeket a szoftvereket kicseréljék ezekben az autókban. És különböző kampányok indultak, utoljára 2016. decemberében bonyolítottunk le cseréket az ilyen érintett autók esetében. Az autók tesztelésével kapcsolatban pedig abból indulunk ki, hogy az egész rendszert meg kell változtatni. Szlovákia ebben a tekintetben nagyon aktívan kíván közreműködni az egész rendszer megváltoztatásában, hiszen, ahogy már mondtam, tisztességtelen gyakorlatokat nem tudunk elfogadni, nem akarjuk, hogy minket gyártók ilyen tisztességtelen gyakorlatával hozzanak kapcsolatba, és a katalógusban feltüntetett értékek meg kell, hogy feleljenek a valóságnak. Az Európai Unióban és itt Szlovákiában is kiváló minőségű, alacsony kibocsátási értéket biztosító és magas biztonságkövetelményeknek megfelelő autókat kell gyártani az egész EU számára. Köszönöm szépen, most pedig ismét Gebrándi úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni valamire, amit Szomcsek úr az első körben említett hogy itt most technikai, műszaki problémáról beszélünk, és nem politikairól. Szerintem ez nem jó következtetés. Elég kemény következtetéseket mondtunk le a jelentés tervezetünkben, amikor is azt mondjuk, hogy politikai döntések miatt jött létre ez a probléma, amiből aztán a eh, a lett. A kérdésem ezért a következő. Itt egy hatalmas eh, politikai problémáról van szó. Láttuk, hogy ez a rendszer egyszerűen nem működik a tagállamok nem alkalmazzák helyesen az európai szabályokat. Bizonyos politikusok politikai döntéseket hoztak nemzeti és európai szinten, és az általunk létrehozott rendszert így sértették meg. Végülis így 500 millió európai polgár nem olyan tiszta levegőt szívhat be, mint amit kellene biztosítanunk számukra. Kérdésem, hogy a tanács, mint intézmény, miért nem tett semmit ezzel a dízelgét mögött meghúzódó politikai válsággal. Mert ez teljesen más, mint a, ugye, a szokásos eljárás, ami már elindult az edl vel a típusi jóváhagyással kapcsolatban. Ez egy más dolog. Ugyanis ez nem a szokásos módja annak, ahogyan a politikai válságokat szokta kezelni a tanács, illetve az Európai Tanács. Tehát el tudnám mondani, hogy a tanács egyetlen EU-s intézményként miért nem csinál semmit, miért döntött úgy, hogy nem tesz semmit. Én személyesen nem gondolom, hogy a tanács semmit nem tett. Még egyszer megismétlem, hogy mi a mi véleményünk. Azzal egyetértek, hogy itt egy politikai problémáról is szó van, hiszen természetesen túl sok fogyasztót érint tulajdonképpen mindenkit érint az emisszió problémája, de ez nyilvánvalóan egy érzékeny politikai kérdés is, ezt nem akarom vitatni. Viszont műszaki normák nem megfelelő műszaki szabványok okozták végül is ezt a problémát, a technikai rendszer vallott kudarcot. Tehát először is ezeket a nyilvánvaló műszaki problémákat, kérdéseket kell megoldani, és ezt követően, és ezt szintén elmondtam a bevezetőmben, a még meglévő politikai problémákat közösen kell majd megvitatnunk. Most ugye politikai kérdés az, amiről szó van, legyen -e ügynökség vagy sem, hogyan alakuljanak a hatáskörök a tagállamokban, korlátozzuk-e ezeket a hatásköröket, erről beszélni kell. Nekünk Szlovákiának nincs probléma egy olyan változtatással, aminek az eredményeképpen egy jobb rendszer jönne létre, annak érdekében, hogy a jövőben ne alakulhasson ki ilyen helyzet. Az EU-ban változik a gazdaság is, és mi ezzel a, ezekkel a változásokkal együtt kell, hogy haladjunk, egyre jobb eredményeket kell elérnünk a környezetvédelem területén, új környezetvédelmi standardokra van szükség. Az Európai Unió továbbra is pozitív példát kell, hogy mutasson. Erre lehet egy példa a roaming javaslat. Néhány évvel ezelőtt még mindenki fizette a roaming díjakat, most viszont Brüsszel pozitív fellépésének köszönhetően egy rendszer szintű új megoldás születik, amely sokkal olcsóbb és felhasználó barátabb megoldás. És még több ilyen példát is hozhatnék amelyek igazolják azt, hogy igenis Brüsszel pozitív változásokat indít el. És szerintem ez a ö, dízel botrány is egy hasonló ügy, már több éve húzódik ez, csak két-három éve. Hoztam egy példát arra az előbb, hogy most már a felhasználók máshogy értékelik a katalógusban talált értékeket, adatokat. Tehát először a műszaki kérdéseket kell rendbe tenni, utána még nyitott politikai kérdéseket megoldani, és ezt követően zárulhat le ez a folyamat. De nem lenne helyes először politikai következtetéseket levonni. Először mindent a műszaki problémák kapcsán kell megoldani, el kell dönteni eldönteni, hogy hol milyen változtatásokra van szükség és később kell majd minden résztvevővel politikai megegyezésre jutni. Konecska asszony. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy eljött a meghallgatásra hogy ismertesse velünk Szlovákia álláspontját több kérdéssel kapcsolatban. Csehként nagyon is jól értem, amit elmondott abból a szempontból, hogy milyen fontos az autóipar Szlovákia számára. Csehországban is nagyon hasonló a helyzet nálunk is a GDP foglalkoztatás szempontjából az autóipar szerepe nagyon is meghatározó, és nagyon fontos szerepet tölt be az egész gazdaságban az autóipar. Beszéljünk most egy kicsit arról, hogy mi is történt a múltban. Nyilvánvaló becsapták a fogyasztókat. Az európai fogyasztók sokkal többet fizetnek, mint mondjuk az amerikai vagy a dél-koreai fogyasztók, ahol peres eljárások keretében kártalanítják a fogyasztókat. E, ekközben Európában sok százezer ember, aki új személyen vásárolt ilyen autókat, nem tudja megvédeni magát, és nem jósult kártérítésre. Hogyan kezeljük ezt a kérdést? Az európai fogyasztóknak el kell tudnunk mondani, hogy a jövőben hogyan védjék eh, meg magukat. Erről kell egy nagy politikai vitát is lefolytatni. És mit tegyünk ön szerint eh, azokkal, akiket eh, becsaptak akik megvettek autókat, mert alacsonyabb kibocsátású autónak hitték ezeket, és akik most nem kapnak semmilyen kártérítést. Először is szeretném elmondani, hogy azért még folynak bírósági eljárások bizonyos esetekben a fogyasztóknak mindig van lehetőségük arra, hogy bírósághoz forduljanak. Egy másik dolog. Mi megítélésünk szerint sokkal fontosabb a jövőre vonatkozóan jó szabályokat megalkotni. Nem lehet visszamenni a múltba, és a múltbeli dolgokon nem tudunk változtatni. Én azt a kérdést is feltenném, hogy mit csináltunk a múltban, mit tettünk a múltban annak érdekében, hogy megakadályozzuk, meg előzzük az, ilyes, az ilyen botrányt. Persze ennél sokkal fontosabb a jövő. Le kell vonni a tanulságokat, és meg kell akadályozni, hogy a jövőben hasonló problémák merüljenek fel hogyha a gépjármű, a gépjármű vezetők gondolkoznak azon, hogy milyen autót vegyenek, akkor igazából a dízelgét nem nagyon befolyásolja őket a döntésük meghozatalában. Amikor valaki egy új autót akar venni, akkor először is a fenntartási költségeket vizsgálja, azt, hogy mennyire biztonságos az autó, és hasonlókat. És rendszerint egy konkrét modellt keresnek egy adott kategóriában. Tehát nem lehet általánosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagálnak a vevők erre a botrányra. Az Egyesült Államokban és az EU-ban más sok a megoldások, más a helyzet, de hát mi itt az EU-val foglalkozunk, és a saját házunk táját kell rendbe tartani. Persze mindenkinek a legjobbakat kívánjuk a tengeren túlon is, de nem kellene állandóan összehasonlítgatni az EU-t más régiókkal. Nekem számomra az a fontos, amit mi itt csinálunk Európában. Itt élünk az Európai Unióban, és jogunk van arra, hogy viszonylag tiszta levegőt lélegezzünk be, és természetesen jogunk van jó minőségű személygépkocsikra is, amik pontosan azt hozzák, ami a katalógusban szerepel. A jövőre nézve tehát jó szabályokat kell megalkotnunk. Ha ez sikerülne, az szerintem már elég lenne, ez már egy jó eredmény lenne a botrány hozadékaként. Ami pedig a, az egyes fogyasztók által indított esetleges bírósági eljárásokat illeti, nem ők jogász szakértő, de úgy gondolom, hogy azért az irányelvben is meg vannak említve az ilyen jogi, jogi és kárpotlási lehetősége. Köszönöm. Felmerült az, hogy hozzunk létre egy új európai felügyeleti szervet, egy ügynökséget. Ön szerint a bizottságnál, az Európai Bizottság szintjén mire lenne szükség ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg egy hasonló helyzet? Ez ugyanis világos, hogy a bizottság már évek óta tudta, hogy használnak ilyen hatástalanító eszközt, és semmi módon nem próbálta ezt a helyzetet orvosolni addig, amíg az ügy nem jutott el a médiába, és nem lett ebből az egészből egy nagy politikai botrány. Hogyan lehetne tehát a tanácsban, illetve a bizottságnál javítani a helyzeten? Hát azt hiszem, hogy ezt a kérdést inkább a bizottsághoz kellene intézni. Én nem akarok itt az Európai Bizottság nevében és helyett szólni. A véleményem azért van a dologról, meg vagyok győződve arról, hogy az ügy kapcsán eh, talán egy pozitív eh, dolog az, hogy eh, az érintett szereplők, akik eddig nem reagáltak, hogy ezeknél a szerveknél, mint az Európai Bizottságnál is, talán most már a tűrés határ változni fog, hamarabb fognak reagálni, hogyha nem lesz elfogadható az, hogy nem reagál egy ilyen szerv, hiszen itt van annak a közösségi oldalak, a média, ez, ez felgyorsítja az ilyen reakciókat, hiszen sokszor a média akár fel is fújja az ügyeket, és ezt néha negatívan ítéljük meg, de mindenképpen érzékenyebben és sokkal gyorsabban reagálunk az ilyen és hasonló esetekre. Szerintem a bizottság is ezt a konekvenciát vonja le ebből, és a jövőben jobban fogja kezelni az ilyen típusú problémákat. A saját folyamatait is jobban kézbe fogja tartani. Itt nem csak arról van szó, hogy kudarcot vallottak intézmények, a legfontosabb kérdés az, hogy a jövőre nézve hogyan alakítjuk ki az eljárásokat, a folyamatokat. Nem lehet minden jelzést szőnyeg alá söpörni. Tehát én inkább a jövő szempontjából látom fontosnak ezt a kérdést. Eckhout úr zárhatja le ezt a fordulót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Stramcsek úr, amit elmondott a válaszokat. Gondolom érzékel itt a teremben, hogy kicsit bosszankodunk is. Ugye mindenki érzi, hogy itt egy nagyon nagy botrányról van szó, elég kínos ez az egész Európának. Ugyanakkor, ha megnézzük a döntéshozatali szerveket a botrány kirobbanása után is, akkor nem látjuk azt, hogy tényleg gyorsan jönnének a változások. Hagy említsek meg néhány álláspontot, amit Szlovákia még mindig tűnik, hogy képvisel most a dízelbotrán kirobbanása után is. Itt van például az RDE-vel kapcsolatban, a második csomagban a megfelelőségi szorzó. Önök öt évvel akarták ezt késleltetni a bizottság javaslatához képest. Tehát ön a mellett szólt, hogy öt évvel később hajtsák végre, vagy írják elő kötelezően az Erdélye tesztet. Még több, még öt évvel több időt akart biztosítani, holott ön is említette, hogy itt sürgős intézkedésekre lenne szükség. A másik a megfelelősség feltételezésével kapcsolatban. Szlovákia mindig is azt mondta, hogy ha az RDL teszt lesz ennek az alapja, akkor már később semmilyen jogalkotó vagy harmadik szereplő eh, nem eh, tud eh, RDL tesztet végezni olyan időszakban, amikor még egy korábbi emissziós érték a mérvadó. Nagyon furcsa ez a megközelítés, hiszen pont azt láttuk, hogy eddig túl kevés volt az ellenőrzés. Mi magyarázza ezt a szlovák álláspontot? Az utolsó kérdéssel kezdem. Nincs információm arról, hogy mi elutasítanánk új ellenőrzéseket. Mi mindig is azt mondtuk, hogy rendszer alapú megoldásokat kell előkészíteni, és ami az első kérdését illeti, az valóban így van, tartózkodtunk a szavazásnál, mert egységes szabályt akartunk mindenfajta ellenőrzésre nézve. Két szinten különböztetünk meg itt problémákat. Először is, amikor gyártók kifejlesztenek egy új autót, ez a fejlesztési időszak elég hosszú, eh, tehát a még végére a utcára kerülhetnek a eh, gépjárművek. Tehát a fejlesztés is hosszú, azután ezt követi a típusi jóváhagyási eljárás, ez, ez elég hosszú időszak. És eh, itt nagyon ö, sok a munka, a műszerfal, az elektronika, mindenki fejlesztéssel is egy hosszú folyamat. Mi szerettünk volna valamilyen határidőket megszabni, ami, ami reális a gyártók számára is hiszen itt nem csak informatikáról van szó, még a bicikli esetében is, hogyha fogaskerekeket kell kicserélni, akkor az viszonylag gyorsan megy a gyártásban. De az autógyártásban a fejlesztés és a jóváhagyás időszaka is meglehetősen hosszú. Beszélhetünk arról, hogy mi a legoptimálisabb időszak, de, de nem, mi nem az erdélyet ezt ellen voltunk, ahogyan ezt ön felvetette, mi csak egyetlen reális, egységes, a gyakorlatban is végrehajtható szabályokat akarunk. Ami az első kérdést illeti, a konformitás, a megfelelőség. Talán ön is, talán ellenőrizze a jegyzőkönyvet, hogy mi volt Szlovákia álláspontja ezzel kapcsolatban a szavazás során. És a másik kérdés, ez az öt éves késleltetés. Könyvgyem el, hogy jelenleg az Egyesült Államokban ugyanilyen technológiával működő autók már most sokkal jobb értékeket hoznak. Tehát az autógyártók már technikailag, műszakilag ezt meg tudnák csinálni, csak tudják, hogy Európában erre nincs szükség, mert nem van kemények a hatóságok. Azután itt még mindig a konformitás kapcsán Szlovákia a, csak a laboratóriumi és vagy munkapat körülmények között akarja tesztelés, és nem a valós vezetési körülmények között. Miért ez az álláspontja Szlovákiának? Hát megpróbálok az USA-val való összevetésre reagálni. Ugye itt szerintem Brüsszelnek tényleg van egy jó lehetősége. Ha én autogyártó lennék, akkor csak én is csak a legszükségesebb módosításokat hajtanám végre, mert a célom az, hogy minél több pénzt keressek. A távközlési cégek is minél több pénzt akarnak, akartak kaszálni a vevőiktől, az ügyfeleiktől, mielőtt Brüsszel közbeszólt mondjuk a roaming díjakkal. Tehát itt most van egy jó lehetőség Brüsszel számára, hogy létrehozzanak egy központosított ellenőrző hatóságot, amely a tesztelésekért, tesztért lenne felelős. Egy másik dolog, amit a bevezetőben már említettem, a valós vezetési körülmények közötti tesztelés számunkra a jövőben az egyetlen lehetőség lesz. Mi ezt soha nem elleneztük, csak azt követeltük, azt akartuk, hogy egységes határidők legyenek minden ellenőrzés típusra és egy rendszer alapú megközelítést akartunk mindenfajta ellenőrzésre, eh, amelyeket a gyártók alkalmaznak. Nem tudom, hogy eh, mit, mik, hol talált azt, ami ön szerint Szlovákia képviselt vagy eh, mondott. A kollégáim minden ülésen jelen voltak, és semmi nem, olyan információk nincs, mint amit ön itt említett. Talán itt az ülés után még egymással bilaterálisan is meg tudjuk ezt vitatni. Igen, hát erre van lehetőség. Köszönöm szépen, akkor rátérünk a második fordulóra, mindenki három percet kap. Eh, van de Kamp eh, úr eh, kap szót először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az államtitkárnak is, hogy eljött, és hogy át lábon nézve azért elég egyértelműen világosan válaszolt. A bevezetésében tett egy érdekes megjegyzést, hogy önök milyen autótípusokat gyártanak, de elmondta, hogy a típusi jóváhagyás más, egy másik országban történik. Ezen milyen tapasztalata van? Véleménye szerint ez elfogadható, vagy jobban, jobbnak találná azt, hogyha a szlovák kormány megpróbálná ezt megváltoztatni? Vagy azt mondják, hogy jó, hát a típusevágyás másút van, de mi, mi pedig csak a gyártással foglalkozunk. Jó ez így? Ez az első kérdésem. Mi az Európai Unióhoz tartozunk, és örülünk annak, hogy az áruk és szolgáltatások szabad áramlása érvényesül. Tagállamként az ezzel összefüggő struktúrákat is üdvözöljük, mint az engedélyezési központok, vagy kutatóközpontok. Nagyon jó lenne, hogyha a Szlovákiának is lenne ilyen lehetősége, hogy iparát és infrastruktúráját fejlesz-e. Másrésztről pedig a járművek akárhol is engedélyezzék őket az EU-ban. Nos, ezzel nincsen számunkra problémánk, hogyha a teszt korrektek és megfelelőek. Szlovákia, tehát nem került összefüggésbe hazás olyan előre előjárásokkal, amelyek esetében a környezet védelmi vagy biztonsági normák merültek fel. Hogyha változások történnének, és tesztelni kellene a járműveket azon országban, ahol azokat gyártják, akkor nekünk ezzel nem lenne problémánk. Másodszorban hogyha tehát máshol tesztelik az EU-ban a járműveket, ezzel sincs gondunk. Az a fontos, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, amely a tisztességtelen gyakorlatokat megelőzi. Számunkra a korrektan működő engedélyezési eljárása fontos. Eh, Köszönöm szépen. A második kérdésem az ügynökségre vonatkozik. Itt a házban intenzíven vitatjuk meg, hogy ennek milyen előnyei vagy hátrányai lennének, hogy lehetne javítani a helyzeten. Ön itt a szlovák kormányképviseletében azt mondta, hogy szeretnének egy ilyen ügynökséget. El tudná kicsit magyarázni nekünk, hogy miért tartaná jónak, ha lenne ilyen ügynökség. És ehhez kapcsolódó második kérdés, a tanácsban ezzel kapcsolatban zajló vitáról mit tudna nekünk mondani? Spojím obidve otázky do Mindkét kérdést egyetlen válaszban fogom össze. Mindannyian egyetértünk abban, hogy változtatni kell a jelenlegi rendszeren, és meg kell előznünk egy újabb botrányt. Hogyan is működjön ez az ügynökség? Ez egy politikai vita tárgya, az egyes tagállamoknak kell ezt megvitatniuk, hogy a típus jóváhagyás esetében hogyan lehet beavatkozni az adott tagállamok hatáskörébe, ezt tehát politikai szinten kell megvitatni. Az ügynökségnek a típus jóváhagyással kapcsolatos valamennyi tevékenységet felügyelnie kellene a tagállamokban is, ez a véleményem. Nincs szükség arra, hogy a tagállamoktól elvegyünk hatásköröket, és egyetlen központi szervet hozzunk létre valamennyi jármű típus jóváhagyása céljából. Inkább azt hiszük, hogy egy nagy forradalmat kellene előkészítenünk, a jelenlegi rendszert kellene javítanunk. Azok, akik a jelenlegi járművek típus jóváhagyását végzik, tudniuk kell, hogy létezik egy független szerv, amely ellenőrizheti őket. És amennyiben szabálysértés történik, szankciókat is alkalmazni kell, mégpedig előzetesen meghatározott szankciókat. A tanács, ahogyan ezt önök tudják, Fontos számunkra, hogy tudjuk, van-e politikai szándék a változtatásra. Ez tehát egy pusztán politikai kérdés. Most pedig a szakmai szintről beszélnék. Az ügynökségnek megfelelő hatáskörökkel kell rendelkeznie, és lehetőséget kell biztosítani számára arra is, hogy szankciókat szabjon ki. Ugyanis, hogyha csak értékelési intézkedéseket foganatosítana, és nem szabhatnak ki büntetéseket, ennek nem lenne túl sok értelme. Köszönöm. Thank you. Je donne la parole à... Most Kristen Rovo Daronnak adok szót kétszer egy percben. Köszönöm. Miniszter úr, ön többször említette hogy a gazdasági költséggel összefüggő kérdések bizonyos döntésekhez vezettek. Azt mondta ön többek között, hogy ahhoz, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, gazdaságilag ugyanis ez érdekesebb volt, ez több NOx kibocsátáshoz vezetett. A jelentésünkben a tényekkel foglalkozó részben viszont az szerepel, hogy a szakértők nem látnak ellentétet a széndiokszid csökkentés és a NOx csökkentés között. Ön azt is említette, hogy a dízelt a fogyasztók részesítették előnyben, ez ugyanis kevésbé költséges. Nem gondoltak arra, hogy növelik a dízelre kivetett adókat annak érdekében, hogy a fogyasztók szemere az ne legyen gazdaságilag előnyös? ugyanis ez mindenképpen rossz a gazdaságra nézve, hogyha az egészségügyi költségeket is tekintsük, tekintjük. Milyen politikákat foganatosított Szlovák, Szlovákia azt illetően, hogy a dízelt részesíts előnyben, és a légszennyezés, mi a helyzet jelenleg a szlovák köztársaságban? Én francia vagyok, és egy olyan telet élhettünk meg, azt hiszem ez folytatódik, amikor a légszennyezettség nagyon magas volt, széndiokszid, NOx és finom részecskék tekintetében. Ez ez egy hosszú távú kihívás, és azt hiszem, hogy önöknél is hasonló a helyzet. Mi tehet a helyzet Szlovákiában, és milyen szakpolitikákat alakítanak ki, hogy gazdaságilag szabályozzák a különböző ö, tüzelőanyagokat, most tehát az összes kérdésemet felteszem, és majd azokra válaszolat később. És ugye itt van a foglalkoztatás kérdése is, is nagyon sok autógyártó van Szlovákiában. Elképzelem azt is, hogy vitáztak az autógyártókkal a tekintetben, hogy szakmai átképzésnek lehessen alávetni az autógyárt ne jelenleg dolgozó személyzetet, hogy a jövőben az új technológiák irányába lehessen elmozdulni. Gondoltak-e tehát a foglalkoztatásra és ezekre a munkavállalókra, akik különleges szakértelemmel gondol, rendelkeznek, hogy hogyan lehet őket más ágazatok felé átirányítani? Nem tudom, hogy a kormányok, illetve a minisztériumok, minisztériumok foglalkozott-e ezzel a kérdéssel, még részletesebb információkat nyerni ezzel kapcsolatban. Čo sme urobili Nos, amit országként tettünk, tehát Szlovákia, először a környezettel kapcsolatosan mondanék valamit. Szerencsére nem olyan a helyzetünk e tekintetben, mint Franciaországé. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy ezen ö, problémának ne tulajdonítanánk nagy jelentőséget. Kis ország vagyunk, kicsit rugalmasabbak e tekintetben, mindig is megpróbáltunk proaktív módon fellépni a környezetvédelem területén. A típus jóváhagyás esetében is mindig figyelemmel vagyunk a környezetkímérés szempontjaira, a kisebb henger űrtartalommal rendelkező járműveket részesítjük előnyben. Ugyanez a helyzet a teherautók esetében. Az illetékek adók is ezen kritériumhoz igazodnak. Ez például az autópálya használati díjakat is érinti. Szeretnénk tehát arra ösztönözni a fogyasztókat, hogy korszerű, modern járműveket vásároljanak, és ha valakinek az a véleménye, hogy nagyobb hengerűr tartalmú autót ö, akar vásárolni, ezt meg is kell fizetnie. Minden autógyártó Szlovákiában ahhoz igazodik, amit a fogyasztók, az ügyfelek az EU-ban vagy világszerte érdekesnek találnak. az érdekel minket, hogy milyen járműveket gyártanak nálunk. A legtöbb járművet exportra franciaországban, németországban, és más országba gyártják. Nem nálunk engedélyezik ezeket a járműveket, ahogyan már említettem. Most a Jaguar, a Land Rover is letelepszik nálunk, és ez inkább export kérdés. És ez azt jelenti, hogy megpróbálunk egyfajta autógyártói klasztert kialakítani, és arra ösztönözni ezen autógyártókat, hogy a fejlesztési központjaikat, kutatóközpontjaikat is nálunk Szlovákiában hozzák létre, modern, korszerű technológiát fejlesztenek ki. Számunkra ez egy alacsonyabb környezet terhelést jelentene, ugyanakkor növelni a versenyképességünket is, ugyanis Szlovákia nem hagyatkozhat mindig arra, hogy magasan motivált, szakképzelt munkaerőnk van. A képzési rendszerünk struktúráját alapvetően megváltoztattuk, bevezettük a duális képzési rendszert, a fiataloknak remekül ki tudjuk most fejteni, hogy hol van értelme tanulni, hol lehet garantálni számukra a munkahelyeket, és ugyanezt alkalmazzuk az autógyártók esetében is. És minél több fejlesztés zajlik Szlovákiában, minél több hozzáadott érték teremtődik Szlovákiában, akár a robotizálással összefüggésben is, annál jobb a jövő, és annál inkább ösztönözzük a vállalatokat arra, hogy nálunk fejlesztenek, ruházanak be, és a jövőbe tekintsenek. Dat is eh, Gerben Jan Gerbrandi. Gerbrandi kollégája szó. De ő nem kíván szólni, akkor a következő. Eh, Willem de kétszer három percben. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, nagyon jó, hogy én azt mondja, hogy a Land Rover is Szlovákiába kezd gyártani. Most már szinte az összes brit autógyártó kontinentális kezekbe van, ez Brexit után is így jó helyzet lesz. És azt mondta, hogy a tanács hogyan működik ön szerint. De kicsit többet el tudna mondani nekünk arról, hogy hogyan változott a helyzet, a viták a tanácsban. Ő megmegyőződve arról, hogy nagyobb európai befolyása lesz szükség a nemzeti folyamatokra nézve? prvom rade na, na odľahčenie. Samozrejme... Először is meg kell mondanom egyfajta tréfával, hogy hálásak vagyunk azért, amiért a Land Rover nálunk telepszik le. Ez a legnagyobb beruházás az EU-ban az elmúlt hét évet tekintve, és a legutolsó pillanatig harcoltunk Mexikóval, a Land Rover letelepedéséért, és örülünk, hogy a Jaguar Land Rover Európában marad. Jó hír ez nem csupán Szlovákia számára. Ami pedig a második részét illeti az önkérdésének, a tanácsot illetően. Nos, a tanácsban kétszer is vitáztunk erről a témáról, először július, júliusban, és aztán pedig decemberben. Egyszer a holland elnökség, aztán pedig a szlovák elnökség ideje alatt. megállapodás alakult ki a tanács szintjén azt illetően, hogy a fennálló jogszabályokat jobban kell végrehajtani, illetve ezeken javítani kell. Ezek a legfontosabb szempontok. Ugyanakkor A lekapcsoló berendezések tilalmáról is beszéltünk. A tanácsban egyetértés uralkodik azt illetően, hogy új piacfelügyeletre van szükség, talán ügynökség formájában. Ezek a viták zajlottak tehát a tanács szintjén, és ezek a viták, megbeszélések folytatódnak önöknek köszönhetően is, a parlamentnek köszönhetően, és ezen szakbizottság munkájának köszönhetően remek dokumentumokat dolgoztak ki, amelyek nagyon hasznosak lesznek a tanács számára. A tanács most már tudatában van annak, hogy önök milyen véleményen vannak, hol számolhat támogatással a parlament részéről. Végezetül szeretném még elmondani, hogy A szakbizottságot remek testületnek tartjuk ezen probléma kommunikálását illetően. Ez az új szabályok előkészítésének csupán a kezdete. Nagyon jó, hogy az európai parlamenti képviselők is részt vesznek ebben a munkában. Az új eljárás kezdetén a tagállamok ezzel lehetőséget nyernek arra, hogy más országok képviselők véleményét is megismerjék. Köszönöm szépen. Végül még egy kérdésem van. Hogyan tudja megmagyarázni azt, amit korábbi válaszában már elmondott, hogy a lakosság most gondolatunk a szlovák lakosságra is, de a hollandra is, igazából nem sokat foglalkozik az EMISZ által vizsgált botrányal, amikor mm, dönt, hogy milyen autót vegyen. Ön ezt hogyan látja? A politikusok már nincsenek kapcsolatban a lakossággal? Ön egy párszor elmondta, hogy ez egy politikai kérdés. Most látom a szívében, hogy ön mérnök, mi remek, de azért ne féljünk a politikai kérdésektől sem. Mi, mi, mi zajlik itt egyáltalán? Priznám se, že... Elismerem, hogy talán itt a legjobb, ha egy példát hozok fel. Nézzük például a távközlés területét. A Samsung vállalat egy új terméket dobott a piacra, de aztán azt ismerte föl, hogy ez a bizonyos modell nem használható, ez az új telefon a repülőgépekben levont ebből a tanulságokat, új terméket kell kifejlesztenie, meg kell győznie a vevőket, ami pedig a politikát illeti, egy politikus, például egy politikai kampány során értesül arról, hogy meggyőzte a választókat. Egy vállalat, amely most ugye a hitelesség gondjával küzd, két problémával szembesül. Egyrésztről a részvények értékének csökkenése az egyik gond. Ez persze nem azt jelenti, hogy a koncern egésze nem tud már működni. Ezt mutatják a jelenlegi részvényértékek is, a második probléma pedig a vevők vállalatba vetett bizalmával kapcsolatos kérdés. A vevők az ügyfelek becsapva érzik magukat, és ez persze megmutatkozik bizonyos modellek értékesítési siker mutatóit illetően is. Ez a csökkent tolerancia ez végeredményben egy kedvező jelzés, amely akár a Samsungnál, akár az említett vállalatnál azt jelentette, hogy sikeresen átvészelték a válságot, és azt hiszem, hogy megbeszéléseinknek köszönhetően tanulságot tudtak levonni a botrányból és végeredményben ez a fogyasztók javára szolgál, az autóvezetők javára, akik most már tájékozottabbak, tudatosabban döntenek az új autó vásárlásánál, és valamennyi résztvevő számára, a környezet számára is tulajdonképpen pozitív ez. Ugyanis itt végig az emissziókról beszélünk. Dance for, uh... Köszönöm szépen. Szentbenc úr következik 6 percre. Köszönöm szépen. Van de Kampúrral egyetértek a Brexit-tel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy most már Szlovákia eh, sokkal vonz legnagyobb gépjármű gyártási célpont a gépjárműgyártók számára, mint az Egyesült Királyság, és ez számunkra ugye tragédia. Ami az európai ellenőrzést, felügyeletet illeti, erről elmondta a véleményét, de van ezzel kapcsolatban ennek az illetékességének a szintjével kapcsolatban bizonyos aggodalmai, hogyha jól értettem nem szabad megismételni az, ami nem mindenképpen nem arról van szó, hogy le kellene kopírozni azt, amit más országok csinálnak, mert az nem biztos, hogy, más, hogy nálunk is működik. Az Európai Unió ugye azt várja másoktól, hogy tanuljanak a nálunk bevált politikákból, de ugyanúgy tanulhatnánk mi is a máshogy bevált politikákból. Mi a helyzet azon, azon bürokratikus terhekkel kapcsolatban, amit ön mind aggodalomként vetett fel, egy európai felügyeleti szervvel kapcsolatban melyek a fő aggodalmai, és mit kérne tőlünk, mit kerüljünk el, amikor ennek kidolgozásán do- munkálkodunk? Keď narážame na otázku byrokracie, tak uh, by som to zhrnula. A munka teher és az igazgatási teher vonatkozásában egy mondattal tudom elmondani, hogy egyetlen ügynökségnek sincs értelme, hogyha nincsen valós hatásköre. A ügynökségnek csak akkor van értelme, hogyha vannak hatáskörei, ha felelősséget visel, ha a megállapít a dolgokat végre is tudja hajtani. Más esetben az ügynökségnek nincs értelme. Ha például egy adott ügynökség megállapít meg nem feleléseket a gyakorlatban, de nincs lehetősége a bejelentésre vagy a hiányok megszüntetésére, ebben az esetben az ilyenfajta ügynökségnek nem lenne értelme. Ha az igazgatási terhet némileg növeljük, ez nem jelent tragédiát az új ügynökség létrehozásánál, ha az adott ügynökség segít a gyakorlatban. Ha világosan tudni lehet, hogy mely hatáskör kihez tartozik, és mi, a szlovák köztársaság, mindig is sikra szerünk egy ilyenfajta ügynökség létrehozásáért, ezt támogatjuk, de csak akkor, ha az ügynökség hatáskörökkel rendelkezik és képes a gyakorlatban is végrehajtani bizonyos dolgokat. Itt a peer reviewsról volt szó, a félidős felülvizsgálatokról, a jelenlegi tagállami értékelések, illetve a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréje is megoldást jelenthet, de ez csupán a megoldás része. Ugyanazon standardeket alkalmazzuk az Európai Unióban, és ennek így is kell lennie. És egy további dolog, a technikai szolgálatok közös értékelése, ezeket a szolgálatokat is értékelni kell. Fontos, hogy mindenki szemére ugyanazon szabályok legyenek érvényesek. Az elnökségünk ideje alatt egy akredit konzultációs eljárást javasoltunk az ilyen fajta technikai szolgáltatás nyújtók számára. Köszönöm. Thank you. Um, okay, well, it, it seems... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy kialakul egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hatékony felügyeletre van szükség, és nyilván politikai vitát kell folytatni ennek specifikus kialakításával kapcsolatban. De vannak más elemek is, amelyek fölmerülnek itt, például a típus jóváhagyási eljárással egy másik szakbizottság foglalkozik, és volt számos javaslat amelyet egy másik bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság tett. Kérdezem, hogy mi a véleménye ezekkel kapcsolatban? Lehet, hogy nincsen mindennel kapcsolatban véleménye, de jó lenne ta, néhány információt kapni e, ezekkel kapcsolatban. Az egyik egy nemzeti illetékstruktúra, struktúra, a tagállamok által egyénileg meghatározott típus jóváhagyási eljárással kapcsolatban, és itt megszakítanánk az összekapcsolódást a műszaki felülvizsgálat, a típus jóváhagyás és a gyártók között. Aztán a, a 10 eh, eurós életék bevezetése az eladott gépjárművekre annak érdekében, hogy finanszírozzuk eh, a felügyeletet, aztán a független eh, auditorok auditálnák a típus hatóságok munkáját. Ezekkel kapcsolatban mi a véleménye? Persze még egy hosszabb listát is lehetne felsorolni, de először ezekkel várom a reakciót. Igen, a lista eléggé hosszú, a kollégákkal többször is megvitattuk ezt. A tanács önmagában Nos, ami azt illeti, hogy a tanácsban minden tagállam támogatta eh, eh, ezt a javaslatot, de nagyon nehéz megvalósítani, és ami a jövőt illeti, számunkra jobb lenne azt az utat követni, hogy azoknak az ellenőrzési lehetőségeit kellene erősíteni, akik az egyes műszaki tulajdonságokat ellenőrzik. Ezért volt szó erről az ügynökségről. Ami az auditorok szerepét illeti, itt egyetértek önnel ezzel a konkrét példával kapcsolatban, de ezt már ma már többször is említettem. Mag het rijtje er afsluiten? Kérem, akkor zárja le a kérdéseket. Köszönöm még egyszer. Ami a jövőt illeti, az egyik fontos téma az az RDE 4-es csomagjával kapcsolatos a szolgáltatás konformitás, amit tanálhat, tanulhatunk az Egyesült Államoktól, az az, hogy ők meglepetésszerű tesztekkel dolgoznak, szúrópróbaszerű tesztekkel. Mi most, mivel nem bízunk egymásban az egyes európai országok, ezért mindenki, mindenkit ellenőrizni akar, bármilyen tesztről beszélünk, ez mindig teljes mértékben le van írva, pontosan le van írva, tehát az autógyártók nagyon jól tudják, hogy hogyan fogják ellenőrizni a gépjárműveket. Az amerikaiak pedig azt mondják, hogy a legjobb a meglepetésszerű teszt, egy olyan tesztet kell végezni, amire nem tudnak felkészülni, mert ez a leghatékonyabb. Mi a véleménye tehát a szolgáltatás konformitás és a, meg, és a eh, meglepetésszerű tesztekkel kapcsolatban? Köszönöm szépen! A szlovák köztársaság szempontjából azt eh, szeretném elmondani, hogy azok az mi bízunk azon országokban, amelyek tesztelik az országokat. Nem szeretném, hogyha úgy tűnne, eh, mint hogyha arról lenne szó, hogy mi jó gépjárműveket gyártunk, mások pedig rosszul tesztelik őket. Nem erről van szó. Meg kell változtatni a rendszert, és olyan szabályokat kell létrehozni, amelyeknek köszönhetően az ilyen típusú problémákat elkerülhetjük. Ami a meglepetésszerű teszteket illeti, ez például létezik a sportban is, és sok mindent megváltoztatott, és ennek következtében kevesebb a doping, vagy több esetet tárnak fel és ugyan ez mm, segítene az autógyártásban is. Mindez persze attól függ majd, hogy hogyan néz ki a e, jogszabályalkotás és az egyes e, teszteket e, hogyan hajtják végre. Hogyha ugyanazon gépjármű fogyasztását ugyanolyan eh, feltételek mellett összehasonlítjuk, néha különböző eh, eredmények merülnek fel. Ez függhet az időjárástól is, a gépjárművezetőtől, a stílusától, vezetési stílusától, különböző aspektusok eh, vetődnek fel. Ha azonban olyan jogszabályalkotás van, amelynek alapja a konszenzus, akkor az megfelelő. A mért értékeket megfelelően kell értékelni és hogy ez ne lehessen befolyásolni különböző oldalakról. Köszönöm. Részemről egy utolsó kérdés, biztos vagyok benne abban, biztos vagyok abban is, hogy a típusjóváhagyók úgy tesztelnek, ahogy ez elő van írva. A probléma az az volt, hogy a gépjárműgyártók tudták, hogy hogyan fogják teszteni, tesztelni az ő gépjárművüket, mi, miután tudták, hogy mondjuk 20 percig tart a teszt, 22 perc után lehet csökkenteni a kibocsátás visszafogását. Tehát lehet, hogy a típus jóváhagyók meg elvégezték a munkájukat, de soha nem mentek túl az előírt tesztet. És ez volt a probléma, és ezért kell a meglepetésszerű tesztekre helyezni a hangsúlyt. Igen, teljes mértékben egyetértek de ez az oka annak is, hogy ma erről beszélünk, olyan ellenőrzésről beszélünk, amely nem felelt, ami, ami nem volt működőképes, és arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt az új elvárásokhoz igazítani. Ezért van egy általánosan elfogadott fáradozás a, a könnyű kapcsolatban. Remélem, hogy ez sikerülni is fog. És akkor ez a gépjárművezetők és a környezetvédelem számára is pozitívumokat hoz. Szeretném nagyon megköszönni önöknek, és önnek is miniszter úr, nagyon hasznos és érdekes meghallgatást. Kedves kollégák, még küldhetnek írásban is kérdéseket az EMISZ titkárságnak eh, január 9-én csütört 19-ig eh, csütörtökig. Ezzel lezárjuk ezt a meghallgatást, és háromkor folytatjuk.